A következő ülés elején jóváhagyás céljából be lesz terjesztve a háznak. A mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat az abban megjelölt személyeknek eljuttatom. Ha önök is egyetértenek ezzel, kedves kollégák, egy hosszú év végéhez